kezdhetjük a munkát. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a mai szakbizottsági ülésünkön. Először is el kell fogadnunk a napirendet, hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A december 21-i, 22-i ülés jegyzőkönyvét kell még elfogadnunk, hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. A hármas napi rendi pontunk következik a kikötői szolgáltatások piacra jutása. Lucy Anderson kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak egy ügyrendi kérdést szerettem volna felvetni a mai szavazással kapcsolatosan, főként a 73-as szabályjal kapcsolatosan azonnal dönteni kívánunk a tárgyalások megkezdéséről, megkezdéséről és tekintettel arra, hogy a kikötői szolgáltatásokkal mennyi ideje foglalkozunk, és milyen összetett kérdésről van szó, úgy gondolom sokkal átgondoltabb, megfontoltabb megközelítésre van szükség. A tárgyalási csapat összetételét tekintve is olyan döntést kellene hoznunk, amelyet először a plenárison fogadunk el, de fontos lenne, hogy még ezt ele, megelőzően a szakbizottságunk is megtárgyalja ezt a kérdést. Erről nem kellene tehát ma szavazni. Nyilván a jelentésről szavazhatunk, de szerintem a többi kérdésben még tárgyalásra lenne szükség, vagy megfontolásra a következő ülések során. Elnök, ezt most akkor tudomásul vesszük. Ma szavazunk ugye a jelentésről, és majd utána meglátjuk, hogyan bánunk ezzel a kérdéssel, hogyan járunk el a továbbiakban. Ellenőrizzük a szavazógépeket. Most mindenki szavazhat úgy, ahogyan jól esik. A mikrofonja nem működik? Megadja nekem a szót, elnök úr? Igen? Ügyrendi kérdés? Ügyrendi kérdés, igen. Yeah, look, because of the, the, the, the political... Uh... Tekintettel arra, hogy ez a kérdés politikailag nagyon érzékeny, és az Európai Bizottság az elmúlt 11 év során halogatta ezt a kérdést, nem engedte, hogy a parlament dűlőre jusson ebben a kérdésben. Szeretném azt kérni, hogy a jelentéstevő biztosítsa azt, hogy erős mandátumot kap, mielőtt megkezdeni a tárgyalásokat. Igaz ez a tanácssal folytatott tárgyalásokra is. Mi is azt kérnénk, hogy a plenárison kerüljön szavazásra sor, mielőtt további tárgyalásokba bocsátkoznánk a kikötői szolgáltatások tárgyában. Örülnék, hogy a jelentéstevő ezt szavatolná. Hát akkor meg is adom a jelentéstevőnek a szót, mondja az elnök úr. Ő viszont nem kéri a szót. Azt mondta, hogy a szakbizottság dönt a kérdésben. Jó, hát akkor szavazzunk. A tesztszavazás rendben lezajlott. Und wir kommen jetzt zu den... És akkor most a 99 103-asig terjedő módosító következnek, mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Das Wort ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 14 igen szavazattal, 30 nem szavazattal elutasítva. 105-ös és 106-os, nem, először 105-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. Hol van Paul, hol van Hanna? Nem látom őket, mondja az elnök. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 26-18 arányban elfogadva. 106-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 233 Kettes kompromisszum. Javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kompromiss Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Vote is geschlossen. A szavazást lezárom. 38 igen szavazat, 7 nem szavazat. Senki sem tartózkodott. Hármas kompromisszum. Nem, négyes, javítja magát az elnök. Kompromiss 4, wer ist dafür? Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Jetzt zu Amendment 356. 356-os módosító a következő mellette. Ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 20 igen szavazat, 24 nem szavazattal elutasítva. 369-es módosító mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 371 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 370 és 72 374. 374-es mellette. 374. A többi oka fogyottá vált. 374 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 376 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Kompromiss 6. Hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kilences kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenkettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 15-ös kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 704 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 705 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 706 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 707 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 707-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 igen szavazatta, 26 el, nem szavazatta egy tartózkodás mellett, elutasítva 109-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 111 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 111-est. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. A néppártnál egyel többen szavaztak, mint kellett volna, hát csodálkoznénk is, ha nem így lenne, mondja az elnök. Igen, hát csak megállapítottam. Még mindig egyel több van. Most rendben vagyunk. 21 igen szavazattal, 23 nem szavazattal, elutasítva. 112 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. szavazást lezárom. 21-24 arányban elutasítottuk. 113-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 114-est, megnyitom a szavazást. A néppártnál megint egyel több szavazat van. Hát nyilván ezért kértek ellenőrzést, most jó. Lezárom. 25 igen szavazat, 20 nem szavazat. 115-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Rendben. Azt kérik, hogy ellenőrizzük, hát ellenőrizzük a 115-öst. Megint egyel többen szavaztak. Na hát, néppártiak, ez így nem megy. Jetzt kommt noch Most rendben vagyunk. 22-22 arányban elutasítva. Még jó, hogy ellenőriztük. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, nem, elnézést, mondja az elnök, 143-as módosító következik, mellette, Vim még keresgél, jó, akkor várjuk ki. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva, de szerintem ellenőrizzük. 143-as. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 19-24 arányban elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum. Nem, elnézést, mondja az elnök, 155-ös módosító következik, ki támogatja, és a 156-os is ide tartozik, tehát 155, 156, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 157 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 158 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 159 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 160 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 161 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Amendment 179-es mellette, ellene, ellenőrizzük, 179 megnyitom. Geschlossen. Lezárom. 22 igen, 23 nem szavazattal elutasítottuk. 17-es módosító. Igen, a 17-esnél igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, 17-es módosító. Megnyitom, lezárom. 23 igen, 22 nem szavazattal elfogadtuk. 24-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 189 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 20-as módosító igen, nem, tartózkodás Elfogadtuk. 148-as igen. Nem. Tartózkodás ellenőrizzük. 148-as. Megnyitom. Lezárom. 21 igen, 24 nem szavazattal elutasítottuk. 190 igen. Nem tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. 190-es. Megnyitom. Lezárom. 24 igen, 21 nem szavazattal elfogadtuk. 21-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 205-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 219 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. 219-est ellenőrizzük, megnyitom, Lezárom. 19 igen, 26 nem szavazattal elutasítottuk. 218 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük 218-as, megnyitom, lezárom, 26 igen, 19 nem szavazat, elfogadtuk. 231-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 33-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 230-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 34-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A zárószavazás Név szerinti. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 29 igen, 13 nem szavaz tartózkodással. Hm. Und jetzt nochmal die Legislat- Még egyszer a az állásfoglalás tervezetre vonatkozó szavazást megnyitom. Lezárom. 28 igen, 14 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett szintén elfogadtuk. Und jetzt das Mandat für die Verhand Most pedig a tárgyalási mandátumról szavazunk. Roll call vote auch. Ez is név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. 24 igen, 14 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett. Ezt is elfogadtuk. Egyben köszönöm az előadóknak a munkát. In, in your, in your channels, you Kleinen Moment, ich bitte noch mal um. Kedves kollégák! Egy pillanat. Kérek némi figyelmet, hiszen a szavazó listában minősített többség szerepel, ami 25-öt jelent. Végül pedig csak 24-nél négyen szavazták meg, ezért a mandátumot nem fogadtuk el. Rövid szünetet kell tartsunk, a miniszter úr később jön. Yeah, yeah, yeah.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

I think we can start. Akkor kezdjük. So, nachdem wir eine Viertelstunde Pause a órás szünetet követően azt hiszem, hogy folytathatjuk a napi rendünket. Nagy öröm számomra, hogy egyszerre két miniszter is ellátogatott a a szakbizottságban Baus luxemburgi infrastruktúra min, miniszter és Háge miniszterasszony, a holland infrastruktúra és közlekedési miniszter. Nagyon örülök annak, hogy ketten vannak itt egyszerre, két ilyen magasrangú látogató. Üdvözlöm Önöket még egyszer a szakbizottságunkban. Abban az örömben van részünk, hogy ma először mind a régi, mind az új elnökséget meghallgatjuk. Baus úr az elnökség eredményeiről számol be, eh, Schulz von Hagen asszony pedig a holland elnökség terveiről. Mindkét miniszter röviden tart egy bevezetőt, ezt követően pedig eh, vitát tartunk, majd megkérem, hogy a két miniszter, illetve miniszter és miniszter asszony válaszoljon. Baus úr, először önnek adom meg a szót. Nagyon ké- köszönöm, Mihály, a bevezető kedves szavakat, és valóban az az újdonság, hogy én leköszönő miniszterként, a leköszönő elnökség nevében, Melanie Schulz asszony pedig a soros elnökséget képviseli önök előtt, és ez is annak ékes példája, hogy az elnökségek közötti együttműködés jól működik a luxemburgi elnökség rendkívül jó minőségű együttműködésben dolgozott együtt a jelenlegi elnökséggel, miniszterasszonyjal is kiváló volt a közös munka, és együtt vittük eddig is kart-karba öltve a dossziékat elő, előre, és hát mi magunk is remélhetőleg sikere vittünk olyan témákat, amelyeket aztán átadtunk elnök asszonynak. Tavaly önök elé tártam az akkori soros elnökség programját, nem száznyi, tucatnyi-tucatnyi programokat bemutatva, hanem a legsarkalatosabb, legfontosabb témákat ismertettem önökkel, ahol nagy eséllyel tudtunk jó eredményeket elérni. Inkább néhány méreható témát jártam akkor körül, ezt a megoldást választottam, nem pedig azt, hogy sok-sok mindenről beszéljek, és aztán elveszünk a részletekben. A jogalkotási tematikában mindenek előtt a figyelmünket két politikai rendkívül érzékeny témára összpontosítottuk. Ezek között az egyik a vasúti négyes csomag, a TRAN szakbizottságban októberben, az október 8-ai tanácsi ö, eszmecserét követően rögtön beszámoltam. Elnézést kérek a telefonom csengéseért. Ismétlem tehát hogy októberben már mérleget vetettem önöknek az október 8-ai tanács ülést követően, így részletekben nem szeretnék menni most, de az október 8-ai tanács ülés után, akkor már meg is ígértem, trilógust meg is kezdjük, és három oldalú egyeztetésre már sor került. A holland kollégákat is már akkor ö, bevontuk az egyeztetésekbe, eszmecserékbe, hogy minél hamarabb lehessen előre haladni ezen érzékeny és rendkívül fontos témában, amely ugye a negyedik vasúti csomag. Ismétlem még egyszer, hogy a jelenlegi holland elnökséggel együtt a trilógus tárgyalásokat megkezdtük, a háromoldalú tárgyalásokat, hogy minél hamarabb lezárhassuk, legkésőbb márciusban, 2016 márciusában, áprilisában. Köszönetet szeretnék természetesen mondani a rendkívül szakavatott munkájáért a csapataimnak, a jogi szakszolgálat képviselőinek, hiszen nélkülük ilyen nagy lépésekkel nem tudtunk volna haladni. A negyedik vasúti csomagban különösen a közös megközelítés volt rendkívül fontos a két elnökség részéről. Előre megterveztük a tárgyalásokat, még a luxemburgi elnökség alatt trilógusokra került sor és mindenek előtt magyarázattal tudtunk szolgálni az egyes kompromisszumok esetében, a parlamenttel megkötött kompromisszumokra gondolok, ezre már decemberben sor került, és ezen a héten is még további három trilógusra kerül sor, ahol a konkrét kompromisszumos szövegtervezeteket fogjuk megtárgyalni. Elmondtam már októberben, miről is szól a kompromisszum, erre most már érdemben nem szeretnék visszatérni. Szeretnék csak arra emlékeztetni, hogy a tanácsban egy hangúságot sikerült elérnünk, ez pedig rendkívül ö, nagy jelentőségű kompromisszum, hiszen igen, törékeny, érzékeny volt ez még az október 8-ai tanácsülés után is. Minden tagállam a szöveg mellett szavazott, mert elégedetlenek voltak az azelőtti szövegtervezettel. A tanács így egyfajta egyensúlyt ért el, hiszen minden módosítás csak gyengítheti a szöveget, és nem rejtem vék alá, hogy ez már most is így van, és nagyon remélem, hogy a módosításokból minél kevesebb lesz, és így az egyensúlyt meg tudjuk majd tartani, a nehezen kivívott egyensúlyt, és az elkövetkező hónapokban lezárhatjuk a témát. Végül pedig üdvözlöm azon építő jellegű megközelítést, amelynek hála nagyon jó munkalégkörben folyt a ö, munka a témafelelősökkel, a parlamenti képviselőkkel, valódi, méreható ö, eszmecserét folytatunk, és ez rendkívül fontos. Így tudom én is elképzelni az együtt döntést. Valóban erőnket ö, ö, együttesen kell mozgósítani, nem pedig egymás ellen, és ez egyenlőre nagyon jól működik. Tudjuk, hogy a tanács a realizmusból indul ki, úgymond földhöz ragadottabb megállapodásokat köt, a parlament pedig a távlatokat nyithatja meg, a perspektívákat, és ez csak jót tehet a szövegnek. És ezen két megközelítésnek hála sikerül majd lezárnunk a szöveget. Ami a belvizi hajózás témáját illeti, a luxemburgi elnökség azon irányelvvel kapcsolatban is kezelt témákat, ahol különböző technikai megközelítésekkel foglalkozunk. Nem sikerült még lezárni a tárgyalást az irányelvvel kapcsolatban, de majd a soros elnökség tovább viszi az ügyet. A légi közlekedési csomag is egy ö, mm, bizony ö, göröngyös útat járt be eddig, tudjuk, a politikai háttérrel mindenki tisztában van, miért annyira érzékeny a légiközlekedési csomag, nem egyszerű. A kérdés, de mint hat hónappal ezelőtt már megerősítettem, én azt gondolom, hogy a jogalkotónak a szerepét be kell töltenie, különösen az utas jogokkal kapcsolatban. Ez az egyik legfontosabb téma. E téma a Koreper napirendjére került, és a tanácsban is megerősítettük, hogy szükséges a jelenlegi szabályokon módosítani, de a dossziét sajnos nem sikerült lezárni. Annak viszont örülök, hogy a bizottság a decemberi közlekedési tanács során a légiközlekedési csomagot előterjesztette, a programját bemutatta. Remélem a holland kollégák majd egyes dossziékat sikerrel lezárnak. Most engedjék meg a jogalkotási tematikában saját kezdeményezésű témámat, egy iránymutató vitát indította múltjára az elnökség elnökség elején két ilyen nagy vitaindító eszmecserét folytattunk. Miért? Azért, hogy a bizottság felé is bemutathassuk a tanács álláspontját. Tudjuk, hogy a bizottság saját részéről dolgozik ezen témákon, de szerettük volna befolyásolni a tanácsi vita fényében ezen munkát. Októberben nagy vonalakban a köz, az európai közlekedést a 2011-es fehér könyvre alapozva és az Európai Parlament inputjával Van de Kamp úrral együtt megközelíthetők, és a közúti közlekedés szociális aspektusait jártuk körül ezen vitaindító eszmecserében. Azt gondolom, hogy őszinte hasznos volt a vita, főleg a bizottság szempontjából, mert így a bizottság valóban öm, megérezhette, hogy milyen trendek érvényesülnek az egyes tagállamokban. Nem felejthetjük el a közúti biztonságot sem, hiszen a közös fellépéseink prioritását képezi a e téma is. Igen, ihlető jellegű volt a legjobb gyakorlatok cseréje, és arról és gondolatot hallottunk, felvetést, hogy egy európai pontrendszerű jogosítvány is napvilágot láthatna. Bizonyos országokban e pontrendszerű jogosítvány már létezik, másokban nem. Erre még további időt kell szentelnünk. Egy informális tanácsot is szerveztünk, tudjuk, ez egy első úttörő jellegű tanács volt. A, különösen a, a kerékpáros közlekedésnek szenteltük ezt az informális tanácsülést, mint közlekedési eszköz a kerékpár. Nagy sikere volt ennek a tanácsülésnek, miniszteri szinten is komoly jelenlétet könyvelhettünk el, nagy örömünkre szolgál ez, Valóban nagy öröm volt számomra, és személyes elkötelezettségem is ez a téma. A miniszterek a, a kerékpár, gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi hozzáadott értékéről cseréltek eszmét, és mint közlekedési mód a kerékpár is bekerült az október 8-ai formális miniszteri találkozó jegyzőkönyvébe is, és nyilatkozatába is. Természetesen nem gyógyír a problémáinkra a kerékpár, de hagyományosan tovább szeretném reklámozni ezt a közlekedési módot. Ennyit a luxemburgi elnökség mérlegéről, és nagy örömmel válaszolok minden egyes kérdésükre, kritikai jellegű megjegyzéseikre is. Köszönöm még egyszer a nagyszerű együttműködést a parlament részéről, és köszönöm az inputot, köszönöm a javaslatokat elnökségünk alatt. Köszönöm szépen és köszönöm a bevezetőjét, köszönöm ezt a mérleget, meg is adom a szót a holland kolléganőnek. Chairman, dear Michael, esteemed members of... Uh... Elnök úr, kedves Márkusz, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy a közlekedési tanács elnökeként önöknél járhatok, és uh, nagy örömmel várom, hogy szorosan együttműködjünk az Európai Parlamenttel a holland elnökség idején. Kétség kívül ez a siker kulcsa. Korábbi üléseken már találkoztunk néhányukkal, és remélem, hogy a többiekkel is, majd a TRAN többi tagjával is fogok találkozni a következő fél évben. A decemberi TRAN tanácsülésen felhasználtam a lehetőséget arra, hogy François Baussal a munkakapcsolataimat megkezdjük. Luxemburg elnökség alatt a hollandok is ott eveztek hátul, és így alakult ki az igazi partnerség a mai napra már, és az Európai Parlament elé a két elnökség így tud egyszerre járulni. Nagyon óvatos és megbízható közlekedési résztvevőnek sikerült a, a luxemburgi elnökséget megismerni. Nagy kihívás lesz, hogy a munkájukat megfelelő színvonalon mi is folytassuk és kövessük, de mindent megteszünk, hogy eredményekre jussunk. Szeretném általános benyomásaimat elmondani, illetve elképzelésemet. Először is a kézzelfogható eredményekhez szorosabb együttműködésre van szükség Európában, a lényegi dolgokra kell összpontosítani, ahol Európa valóban megkülönböztetheti magát. A kihívások közül vannak olyanok, amelyeket regionális, helyi vagy nemzeti szinten jobban meg lehet oldani. Határozottan hiszek az innováció erejében, ez két értelemben gondolom. Egyrészt a fenntartható növekedés és munkahelyek az európai versenyképes erő ösztönzőjeként, másrészt pedig az innováció, mint a szabályozói és jogalkotói munka a vállalatok vagy az, a dolgaink végzésében. Hatékonynak, hatásosnak kell lennünk. Európa többletértéke az is, hogy új lehetőségeket teremt a kezdővállalkozásoknak, bevált gyakorlatokat cserélhetünk, és menet közben, munka közben tanulhatunk. Intézményi szinten egyre nagyobb mértékben a jó munkakapcsolatokra kell figyelni, tanácsbizottság és az EP között az európai együttműködésről. Mindannyian tudjuk, hogy ezek rendkívül nagy kihívás jelentő időszakok Európa számára, gondoljunk a menekült válságra, terrorista fenyegetésekre és a pénzügyi válság utóhatásaira, természetesen a nemzetközi határok határ ellenőrzésre helyezendő nyomás, ami a közlekedési ágazatot is befolyásolja. Eddig soha nem látott mértékben fontos, hogy megfelelő szabályozással az EU fenntartsa a hatékonyságát, ehhez azonban lépni kell. Okosabb jogszabályokra és a jobb végrehajtásra van szükség, ezért kell együttműködnünk különböző területek újabb, több figyelmet illetnek. Az innovációval kapcsolatban meg kell ragadni az új lehetőségeket, amelyekkel Európa versenyképes elejét növetkezhetünk. Az új ipari korszak határán vagyunk, gondol véleményem szerint, a múlt heti világgazdasági fórum Davos is erre a következtetésre jutott. A közlekedés logisztika terén is biztos vagyok abban, hogy a következő húsz évben sokkal több változás lesz, mint az elmúlt évszázadban. A mobilitást az okos fenntartható költségvetést és logisztikai megoldásokat tudjuk javítani. Az okos mobilitás kevesebb üzemanyag felhasználáshoz vezet, kevesebb balesethez, és a lehetőségek jobb kiaknázásához. Ezért kell az okos és zöld mobilitásnak nagyobb lehetőséget adni az intelligens közlekedési rendszerekkel együtt, az automatikus vezetési módszerekkel együtt áprilisban informális közlekedési és környezeti tanács ülést tartunk Amsterdamban, eh, Dijksman kollégával együtt. Meghívjuk majd a közlekedési és környezeti a területért felelős kollégákat, hogy eh, a fenntartható mobilitás jövőbeni szenárióit megfogalmazzuk. Nagyon fogunk örülni, hogyha az Európai Parlament egy delegációja is hozzá tudna majd járulni ehhez a fontos munkához. Remélem, ott találkozunk Önökkel. Végül pedig a jó kapcsolatok. Itt el is jutok ahhoz, hogy mennyire fontos a tanácselnökségének a jó kapcsolatok fenntartása. Tisztens, átlátható és hatékony munkát akarunk. Azt szeretnénk, hogyha a különböző komplexitásokat simán meg tudnánk oldani, és prioritásokat világosan meghatározhassunk. Nagyon fontos kérdésekről kell tárgyalni, mint a európai légiközlekedés versenyképessége. Az Amsterdami repülőtéren, a Schipholon légiforgalmi csúcs találkozó volt az európai vezetők politikai és az ágazat vezetői találkoztak. Szeretném megemlíteni, Rotterdam ten, ten, T napok lesznek. A közlekedés karbonizációjáról, dekarbonizációjáról és az infrastruktúráról szeretnénk beszélni. Szoros együttműködésre számítok mindkét eseményen az Európai Bizottsággal is. A jó kapcsolatok fenntartása azt is jelenti, hogy a, az Európai Parlamenttel való nyílt párbeszédbe is figyelni kell, remélem, hogy pozitív eredményekre sikerül majd az önökkel való szoros együttműködésben jutni. Ma a következő dokumentumokról kívánok szólni. A légiközlekedés. Először a légiközlekedési stratégia az Európai Légiközlekedési Csúcs vitájának magja volt. A csúcs az nagy siker volt véleményen szerint nagy öröm volt, hogy több kollégát is üdvözölhettem önök közül ott. Kétség kívül az európai légiforgalom alapvetően fontos a gazdaság, a növekedés, munkahelyek, konnektivitás, globális helyi konnektivitás szempontjából és a vállalkozások és turisztika szempontjából is. Egyértelmű jelzést kaptunk, hogy az európai légiközlekedés ösztönzése prioritás. Kézzelfoghatóan fejlődik az egységes európai jégból, ton képse terén való együttműködés jobb végrehajtása van szükség. Az elnökség alapvetően támogatja a légiközlekedési biztonságot a drónok és az EASA szintjén egyaránt. Elsősorban az öbölállamok, a szír és török térség kapcsolatos fenntartásokat fejezték ki, bár úgy gondolom, hogy minden egyes feltételt és mandátumot a tárgyalások során meg kell fontolnunk. Remélem, hogy a tanács és a parlament egymásra talál közös pontokat a következő hónapokban. A következő terület a vasút. Három javaslat van, amely a, a negyedik vasúti csomagnak a pilléreit adják. Lehetőség szerint húsvét előtt szeretnénk megtárgyalni, és ki kell használni a megfelelő pillanatot, így tudunk megfelelően előre jutni. Vannak azonban olyan pontok, ahogy François is mondta, ami igen kényes kérdés és kemény tárgyalások eredménye. Nagyon óvatosan kell egyensúlyoznunk, hogy nehogy elveszítsünk a tárgyalások során államokat a támogatók közül. Meg kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan ambícióval fordulunk a belvízi hajózásra is, Francia Baus elődöm kiváló munkát végzett a területen, és a parlamentet kérem, hogy pragmatikus megoldások kidolgozásában dolgozzanak velünk együtt, hogy az irányelvet el tudjuk fogadni. Alapvetően fontos, hogy harmonizált műszaki rendszer legyen Európán szerte. Jobban használjuk az európai belvízi útvonalakat, ez prioritás számomra. A kikötőkkel kapcsolatban. Bárcsak mondhatnám, hogy hétfőn jó tárgyalások voltak, de sajnos azt kellett hallanom, hogy az önök bizottságának nem sikerült ezen a délután megfelelően tárgyalni, ami azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni a parlament és a tanácssal a tárgyalásokat. De remélem, hogy a mandátumot nagyon hamar meg fogják tudni szavazni, és akkor elindulhatunk a tárgyalással. Tisztában vagyok azzal, hogy még nem sikerült minden kérdéssel foglalkozni az igen telített programpontjai közül, de nagyon örülök annak, hogy legalább a kérdéseket meghallom, ezzel talán új, kérde- új területek is feltárolnak majd a munkához. Szeretnék még a turizmusról is beszélni, bár ez nem teljes mértékben hozzám tartozó terület. Kamp kollega, aki most az Imkónál van, foglalkozik a területe, de a következőket szeretném elmondani mégis, hiszen az Önök szakbizottságának egyik területe ez. Az új digitális online üzleti modellek jelentős mértékben befolyásolják az idegenforgalmi ágazatot, és reméljük, hogy javítani fogják a szolgáltatások minőségét, a finanszírozáshoz való hozzáférést, a kompetenciákat, és hiszen mindez előfeltétele az ágazat vállalkozásainak és innovációjának. Nagyon fontos ezért ez. Végül pedig, elnök úr, arról beszéltem az elején, hogy tandemben kerékpározik a Luxemburg és a holland elnökség. Valóban ez ábrán is ezt mutatom, a fényképet az informális közlekedési tanácson készítettük, amit Françoisig szerveztek. Az Európai Unió csak akkor mozdulhat előre, hogyha a parlament, a tanács és a bizottság egyszerre lép. Remélem tanácselnökeként a területen, hogy a tagállamok érdekét a képességeim legjavával tudom önök elé tárni, és fenntartható növe, jövő felé békével, prosperitással, munkahelyekkel tudunk Európa érdekében előrelépni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig a koordinátorok kapnak szót, először is Wim van de Kamp. Eh, meneer voorzitter. Eh, Elnök úr, köszönöm szépen. Én is üdvözlöm mindkét minisztert. Ha lehet, először Baus úrhoz fordulnék, utána pedig Schulz asszonyhoz hiszen azok a dossziék, amelyekről szó van, azokról mindketten szóltak. Meg kell mondjam, hogy nagyon örülök, örülök elnök úr annak, hogy a két miniszter elképzelése itt van előttünk, mert a tanács természetesen mindezhez csatlakozik, de most megvan az az előny, hogy a Benelux részről ismerjük ezeket az elképzeléseket. Málta, Szlovákia remélhetőleg folytatja majd ezeket a nagy európai kísérleteket, majd meglátjuk. Nagy, nagyon köszönöm Baus úrnak erőfeszítéseit és az eredményeit is. Weissen, nem azért, mert Weissen úr van most itt, de úgy gondolom, hogy határozottan köszönetet kell, hogy mondjuk a stábnak is, Tudom, hogy ezt már pozitív értelemben többször megtették, de nagy siker volt a munkájuk. A vasúti csomagról beszélt, Schulz asszony is megemlítette, a parlamentben jó a légkör ezzel kapcsolatban, mindent megteszünk azért, hogy a, tartsuk a menetrendet, az időbeni beosztást. Október 8-a, azt ön is említette, az általános határidő, légiforgalom, belső, belvízi közlekedés, az új miniszterasszony erre visszatért. Elnök úr, meg kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit visszafogott vagyok mindig az európai öm, kerékpárforgalommal kapcsolatban. Tudom, hogy ez az ön hobbija, de Hollandiában mi ezt másként, az EPP-ben is egy kicsit másként értékeljük. A szubszidiaritás nagyon fontos, és hogyha ezt szépen zöld formában meg lehet oldani, akkor persze jó, de meggyőződésem, hogy a városi mobilitás és a kerékpározás és erre nyilvánvalóan jó példák vannak Hollandiában, ez valami olyasmi, amit támogatni lehetne, de nem a politika, hanem a bevált gyakorlatok terén. Elnök úr, három dokumentum van, amely Baus úrtól Schulz kerül. Az első a kibocsátás botrány, vagy a emissziós botrány. Egyik miniszter sem beszélt erről. A COP21 ugyan fölmerült Baus úrnál, de az emissziós botrány a COP21-el nyilvánvalóan nagy téma. A második dolog, és Baus úr és Schulz asszony egyaránt beszéltek erről, azaz amit mi a légi, légi közlekedési csomagra beszélünk, Bach kolléga, biztos vagyok, hogy fog szólni erről. Remélem, hogy idén adjunk időt, idén tehát meg fogjuk tudni oldani a régi légiforgalmi csomagot. Az igazság kedvéért meg kell mondjuk, hogy az informális légiközlekedési csúcs Amsterdamban valóban nagy siker volt. Különböző dolgokat cseréltek, beszéltek meg, ami a politika szempontjából fontos. Nos, aztán elnök úr, az új miniszter asszony, őt is természetesen üdvözlöm, számunkra új, számunkra új, ne értsék félre. Tehát mondtam, hogy a csúcs az nagy siker volt Amsterdamban, nagyon sok informális tárgyalás is volt az ágazat képviselőivel. Egyetértek azzal, hogy az innováció fontos Európának újra magára kell találnia ezen a területen. Persze, acélt is kell termelni, bár ne túl sokat, mert a kínaiak valószínűleg sokkal jobban tudják ezt tenni, de az innováció a nagy téma. Nagyon örülök annak, hogy a végrehajtásról is beszélt miniszterasszony, mert több kilónyi európai jogszabály és több kilónyi nem végrehajtott ajánlás van a nemzeti szinten. Nagyon jó lenne, hogyha a végrehajtás terén eh, flottul előre tudnánk haladni. A fenntarthatóság valóban ezek olyan kérdések, ami fontos lesz, Krámer úr majd eh, az ön vezető, az önmagát vezető autó címszavával, nagyon reméljük, hogy jönni fog. Van még egy dolog, a kis közlekedési utakra való ráfordítások ösztönzése. A tanácsnak fordítani kell, ford, figyelnie kellene erre. Nagyon sok pénz van a ten, tízre, de az engedélyezés miatt talán soká tart, és meg kellene nézni éppen Franciaországgal kapcsolatban, hogy a kis közlekedési útvonalakban alacsonyabb rangúakban hogyan lehetne e, pénzt e, fordítani. Köszönöm szépen, és sok sikert! Köszönjük Wim van de Kampnak, most pedig Ismail Ertug következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Baus miniszter úr, tisztelt Schulz asszony, nagyon örülök, hogy itt vannak. És szeretném megköszönni azt, hogy sikerült ma így megszervezni ezt a találkozót, hogy itt ül egymás mellett két miniszter. Önnek szeretném megköszönni első ízben, Baus úr, az elmúlt hat hónap fáradozásait. Szerintem nyugodtan megdicsérhetjük önöket, ami a közlekedési témákat illeti. Hatalmas erőfeszítéseket tettek, főként ami a negyedik vasúti csomagot illeti. Egy kérdést szeretnék önne, önhöz intézni, Baus miniszter úr. Ön mit gondol személyesen a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatos tárgyalásokról, amelyek az elmúlt négy-öt hónapban zajlottak? És szeretném ezt összekapcsolni azzal a kérdéssel, hogy hogyan látja a műszaki pillérrel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítását felmerült a kérdés, hogy most az Európai Parlament plenáris ülésén szavazzunk -e erről, avagy sem. Szerintem egyelőre még hiányzik ehhez egy-két lépés, illetve hiányzik az, hogy a tanács az Európai Parlamentnek még közvetítsen bizonyos információkat. Ön szerint hogyan lehetne megállapodni a háromoldalú egyeztetések alkalmával, ugyanis még nem közelített eléggé a tanács álláspontjával a parlamenthez. Schulz miniszterasszony, úgy gondolom, sok nagyon fontos és lényeges dolgot felsorolt az elnökségi programjukat bemutatva. Egy dolog nagyon vitatott, az elnökségi programjuk 14. oldalán az szerepel, hogy a TTIP megállapodással kapcsolatos mm, tárgyalásokat szeretné hatékonyan előmozdítani. Biztosan tudja, hogy milyen heves vitákat váltott ez ki, többek között az én hazámban, Németországban is. Ön szerint a TTIP milyen közvetlen következményekkel járna az európai közlekedésre nézve, mind az előnyökre, mind a hátrányokra kíváncsi volnék. És a prioritások listájában sok minden szerepel ugyan, de a közúti közlekedési ágazat kapcsán hiányolom azt, hogy milyen célokat szeretnének elérni ezen a területen. Továbbá érdekelne az is, hogy hogyan látja az európai közlekedési ágazat szociális dimenzióit, gondolok itt a bérekre, a különböző szociális védelmi rendszerekre és hasonlókra, és egy utolsó dolog, külön köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a az autonóm közlekedés, illetve autonóm autózás témáját is felkarolják. Nem bizonyal tudja, hogy én nagy szószólója vagyok ennek a témának, és örülök, hogy most már sikerült eljutni oda, hogy az Európai Bizottság a közeljövőben nyilatkozik majd a témával kapcsolatosan a plenáris ülésünkön. A holland soros elnökség mit gondol a témáról, és ön úgy gondolja hogy az Európai Bizottságnak mielőbb egyfajta zöld könyvet vagy hasonlót kellene közzétennie. Köszönöm. Köszönjük szépen, Robert Zéla következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat és a miniszter asszonyt. Úgy gondolom, a két miniszter jelenléte jól mutatja azt, hogy milyen jól működik ez a tandem, Gondolok itt a luxemburgi és a holland soros elnökségre. És persze ne feledkezzünk meg a következő soros elnökségről, a szlovák elnökségről sem. Lehet, hogy nem trojkaként kellene együttműködni, de úgy gondolom, hogy a szlovák elnökség minden bizonyal jól dolgozik majd, és folytatni fogja az önök által megkezdett munkát. Ami a negyedik vasúti csomagot illeti, úgy gondolom a luxemburgi elnökség alatt jó, jól sikerült haladni még nem elégséges az eredmény, amit eddig sikerült elérni, de biztos vagyok abban, hogy a soron következő tárgyalások sikeresek lesznek. Sikerül majd bizony, minden bizonyan lezárni a műszaki pillérrel kapcsolatos munkát, a politikai pillérrel kapcsolatos munkát úgy szintén, és hát meg kell állapodnunk az úgynevezett vörös vonalakban is, ami például a különböző ellenőrzési folyamatokat életét rengeteg vörös vonalunk van. És majd látni fogjuk persze azt is, hogy a kikötői szabályozás kapcsán hogyan sikerül előbbre jutni. Beszéltek az információs technológiáról, az, ezekhez, az ehhez kapcsolódó innovációkról, és nekem vannak aggájaim ezzel kapcsolatosan. Ami a migrációs válságot és a közlekedési ágazatot illeti, ezek kapcsolatát, biztos vagyok abban, hogy a holland soros elnökség megoldási lehetőségeket keres majd. Nem szabad azonban elfelejtenünk azt, hogy a különböző tagállamok nagyon különböző véleményt képviselnek. Jelen pillanatban veszélyben forog a Schengeni rendszer fennmaradása, és már most láthatjuk azt, hogy a közlekedésben mindez mennyibe kerül. Gondoljunk csak a Svédország és Dánia közötti Örazond hídra, az ottani úttorlaszok és ellenőrzések rendkívül megdrágítják ezt az útvonalat a közlekedők számára, és az ilyen és ehhez hasonló jelenségek hatalmas veszteséggel járhatnak a közlekedési ágazat szempontjából. Igen, komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy mindez milyen következményekkel jár. Ha a Connecting Europe Facility-re gondolunk, az európai összekapcsolódási eszközre, valamint az egyéb finanszírozási eszközökre, ezeket a különböző határokon átnyúló projektek re szabottan hoztuk létre. Ha azonban tovább haladunk ezen projektekkel egy olyan helyzetben, amikor a Schengeni vívmányok erodálódnak, akkor egyszerűen el fog veszni ez a pénz, az ezen projektekbe fektetett pénz, mert újra helyreállítják a határellenőrzéseket. Érdekelne, hogy ön mit gondol mindenről, miniszterasszony, milyen megoldásokkal tud szolgálni a holland soros elnökség. Köszönjük szépen. Gezine Meissner a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a két miniszternek is, hogy itt van. Nagyon jónak tartom, hogy Robert Zille az imént szólt arról a nehéz helyzetről, amelyel szembesülünk manapság – úgy gondolom, mindkét soros elnökség, mind a luxemburgi soros elnökség, mind a holland soros elnökség nagyon nehéz helyzetben vette át a soros elnöki posztot. Közlekedési politikával foglalkozó képviselőként sokszor elmondtam a viták során, hogy ki, igenis kívánatos az, hogy az Európai Unió összetartson, de hogyha látjuk, hogy a menekült válság azt eredményezi, hogy újra helyreállítják, illetve visszaállítják a határellenőrzéseket, akkor felmerül a kérdés, hogy a határokon átnyúló projekteket hogyan tudjuk előbbre vinni. Remélem, hogy a holland soros elnökségnek sikerül döntésekre ösztökélnie a tagállamokat, olyan döntésekre, amelyek azt mutatják, hogy Európa összetart, nem pedig széttart. Most pedig a közlekedésről külön szólnék néhány szót. Egyrészt elhangzott már, hogy Luxemburg nagyon nagy előrelépéseket ért el a vasúti csomag kapcsán. Hollandia minden bizonyal folytatja majd ezt a munkát, de már nagyon jó tárgyalási eredmények születtek eddig is, és tudjuk, hogy nagyon nagy kihatása van a tárgyalásokra annak, hogy milyen szakemberekkel dolgozik együtt az adott soros elnökség, és így tovább. Igaz, hogy a hajózásban nem sikerült dűlőre jutni, de ez nem Luxemburg hibája volt, hanem egy konkrét problémáról van itt szó a rajna kapcsán. Biztos majd ez is, ezt is sikerül megoldani. Ami a légiközlekedést illeti, reménykedtem abban, hogy Luxemburg, egy kis tagállam, majd latba veti diplomáciai érzékét, és sikerül eredményre jutni a tanácsban. Remélem, hogy most Hollandia, az Egységes Európai Égbolt és az, utazók, az utasok jogai kapcsán eredményeket ért el. Talán önöknek Hollandia részéről sikerül meggyőzni a többieket, nem szuverenitásról van itt szó, a szuverenitáshoz kapcsolódó kérdésekről, hanem arról, hogy hogyan lehet az Európai Unióban biztosítani a polgárok és az áruk mobilitását. Itt Gibraltárról van konkrétan szó. Két állam szuverenitáshoz kapcsolódó problémái kapcsán nem lehet az, hogy mégiscsak hátráltassák egész Európát. És hát gondoljunk a COP21-re Párizsban nem csak az összes EU tagállam, hanem világszerte az összes ország bizonyos kötelezettségeket vállalt. Nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen horderejű probléma miatt blokkoljunk egy olyan megoldást, amely nagymértékben csökkentené a kibocsátásokat. Itt mindenképpen előbbre kell jutni. Ami a kerékpározást illeti, igen, nyilván ez jellemző Hollandiára, szerveztek egy konferenciát ezzel kapcsolatosan, persze az elnökünk is örült a témának, tudjuk, hogy ő szeret kerékpározni, és mint ahogyan mondtam, Hollandiához is nyilvánvaló okokból passzol a kerékpár. Ez nem csak a soros elnökség miatt olyan közlekedési eszköz, amelyre igenis érdemes költeni a jövőben, és amelyet érdemes előtérbe helyezni, főként a városokban, és az, e, az úgynevezett e-kerékpárok kapcsán itt még nagyon sok lehetőségünk van az előrelépésre. Ami a holland soros elnökséget illeti, önök kiemelték az innovációt. Az innováció minden szakbizottság számára fontos, és főként a közlekedés területén tehetünk itt sokat. A közlekedés biztonság egy nagyon fontos téma itt, Sokan azt mondják, hogy az autonóm járművek jóval biztonságosabbak lehetnek. Sokan mondják azt is, hogy itt egy fordulat várható, de a Connected Cars témával igenis foglalkoznunk kell, és nagy érdeklődéssel várom, hogy az önök soros elnöksége ideje alatt mire jutunk. Ami pedig a szállítási láncot illeti a digitalizáció és az úgynevezett shared economy révén itt nagyon nagy változások várhatnak ránk. Hogyan lehet ezt az úgynevezett intelligens mobilitással összekapcsolni, annak érdekében, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, és figyelembe vegyük persze a fogyasztók érdekeit is. Nagyon örülök a ten napok megszervezésének. Nagyon fontosnak tartom, mert a ten kapcsán igen jól látható, hogy az Európai Unióban mennyire fontos az, hogy összetartsunk, remélem ez a továbbiakban is így marad. Remélem, hogy a kikötők révén még sikerül megoldást találni, a mai szavazási eredmény nagyon szoros volt, ami, ami pedig a negyedik vasúti csomagot illeti, Ön azt mondta, miniszter asszony, hogy itt nincs nagy mozgástér, hát én remélem, hogy van mozgástér, mert hát a tanácsnak is azért tennie kellene egy-két lépést a, a parlament felé, remélem, hogy ezt sikerül végül elérni. Ami pedig TTIP-et illeti, Ertu kolléga is említette ezt, nagy érdeklődéssel várom a tárgyalásokat, Szerintem Európa számára ez sok lehetőséget rejt. Ami a közlekedést illeti, egy kicsit szkeptikus vagyok, ha csak a Jones Act-re gondolunk, és arra, hogy az EU milyen hátrányokat szenved az USA-val szemben. Felmerül a kérdés, hogy itt mit tudunk elérni, érdekel, hogy ön mit gondol erről, és egyébként megvárom az együttműködést. Köszönöm szépen, Meja Kilönen. Kiroksia, puheenjohtaja. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, köszönöm a meghívottaknak, hogy ellátogattak hozzánk. El kell, hogy mondjam, hogy igen, nagy érdeklődéssel vártam azt a, ki, azt a helyzetet, hogy egy mozdony mögött ö, több kocsi is ö, rákötve halad az úton, és azon a kocsin vasúti kocsin még kerékpár is van. Tetszik nekem a stafétabot átadása ilyen módon, és sok sikert kívánok a soros elnökségnek. Szeretnék a legköszönő és a jelenlegi elnökség számára is egy-egy kérdést feltenni. Luxemburg felé intézem azt a kérdést, hogy milyen örökséget ad át az elnökség és milyen kihívásokkal kell majd megküzdenie a soros elnökségnek. Milyen nehézségek, buktatók állnak majd, öm, vagy melyen buktatókkal találkozhatunk a vasúti csomaggal kapcsolatban. Aztán a digitális agenda jogalkotási területei ami az új vállalkozásokat, az új szolgáltatásokat illeti, milyen jogaik és milyen kötelességeik lesznek. Újba vehetjük-e, hogy az új vállalkozásoknak ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik lesznek, mint a régi bevált vállalatoknak. Köszönöm szépen, Karim Adélia. Én is felraktam magam a listára, és szeretnék én is köszönetet mondani először François Borsnak, hogy sikeres volt, és azt remélem, azt kívánom, hogy a holland elnökség zökenőmentesen tudjon csatlakozni ehhez, és ezt a csodálatos ezt a csodálatos eredményt továbbiakkal gazdagítsa. A kerékpár roadmapről is szó volt. Elnőként én ma lelkes kerékpáros vagyok, Baus úr is, de a biztos asszony is, amikor először volt a parlamentben, már akkor kerékpárra jött, és úgy gondolom, hogy ez egy történelmi esemény volt, hogy mind a hárman gyakorlatilag szeretnek kerékpározni, és ezzel Luxemburgban több százan kerékpárral mentek a mm, konferencia helyszínéről az étterembe. Úgy gondolom, hogy ez is hozzájárul a népszerűsítéshez. Mm, a szubszidiaritás kapcsán meg kell jegyezni, hogy ez egy fontos elv, és a városi mobilitás Mm, kapcsán mindig azt mondták, hogy nem, ezt nem lehet elintézni, mert ez a szubszidiaritás része. A városok azt tehetnek, amit akarnak, csak azt nem lehet megengedni, hogy azt mondják a városok, hogy kell az európai pénz, de pont az ellenkezőjére fordítjuk, mint az európai célok. Ha európai pénzeket biztosítunk, akkor az európai kötelezettség, hogy bizonyos dolgoknak eleget tegyenek. Nem lehet akkor azt mondani, hogy jó, a pénz az jöhet, de a szubszidiaritás miatt de semmi közöttök hozzá. Az együttműködés része mindennek, és a klíma céljainkat el akarjuk élni, sőt, ráadásul gyorsan, hatékonyan és olcsón nyernyer helyzetet kialakítani, akkor annak ez a része. A német miniszter a, az európai városok áruforgalmának több mint felét, mint mondta, kargóval ki lehetne váltani. Nem is hitte el. A miniszterelnök a tanácsban a miniszterek ezt mind elfogadták, úgyhogy ez csodálatos eredmény volt. Mivel az acélról is beszéltél, a kerékpáriparban több munkahely van, mint az európai acéliparban, csak hogy lássuk a dimenziókat. Tehát nagyon fontos ezért a jövő szempontjából is ez. Was ich ein bisschen, also ich weiß, wie François Baus sich Tudom, hogy François Baus kiállt emellett, de ha megnézzük, hogy milyen statisztikái vannak a hajó hajózásnak. Másfél éve tárgyalunk erről, és mégse tudunk előrébb jutni. Ez az őrültség. Van egy európai intézmény, az Eurostat, abszolút mértékben gátolja ezt az egészet, és nem tudunk megmozdulni. Azért, mert hiába vannak meg az eredmények, az Eurostat egyszerűen nem hajlandó együttműködni az Európai Vasúti Ügynökséggel. Úgyhogy most végre a bizottság is erre ráébredt. Azt már megszoktuk, hogy a tanács blokkoljon valamit, de most, hogy a bizottságot is fel lehetett végre rázni, hogy tegyen valamit, az jó dolog. Amsterdamban is megemlítettem a következő, Természetesen vesélt, veszélyt jelent az öbölállamokkal vagy Törökországgal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy bizonyos légiforgalmi vállalatokat államilag támogatnak. De Európában hasonló a helyzet. Itt is voltak olyan légitársaságok, amelyek szívesen fogadják el az állami pénzeket, és panaszkodnak a neki kedvező szabályok miatt. A kérdés az, hogy mi lesz, hogyan kezelik a helyzetet, ha az öböl államokra nézzük, és megnézzük az ottani állami támogatásokat, hiszen tisztes versenyre van szükség. Ha bizonyos helyzetekben, területeken otthon ezt nem tudjuk megoldani, akkor nehéz helyzetben vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy a holland elnökség hogy kíván ebben eljárni. A nyitány már megvolt, az amsterdami találkozó nagyon sikeres volt, de hát ez az az irány, amiben tovább kell menni. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, legyen verseny, de ne itt nálunk. Az utolsó dolog, ez Ine Meisszer is érintette, ha a vasúti hálózatot megnézzük Európában, akkor nagyon pontosan tudjuk, hol vannak a határaink. 30 éve igyekszünk már e, Európát összehozni, hogy egymáshoz igazodjon. Volt már egyszer e, vasúti kapcsolat, ami nem nagyon e, drága, nem milliárdokba kerül, nincsenek a, nem kell a holland területen például alagút, mint mit tudom én más területeken. Miért nem sikerül? Miért nem lehet ezt prioritásnak meghatározni? Hiszen ez az európai érték, hogy a tagállamok az, hogy az európai pénzeket a projekthez szívesen felhasználják, az nyilvánvaló. Vasútcsomag. Az első rész jól lezárult, és azt szeretném, hogyha mindannyian, a holland elnökség is sok sikert érne el e területen továbbra is. Most Péter Lundkernek adom meg a szót. Szeretnék jó magam is köszönetet mondani önöknek, minisztereknek, akik ellátogattak hozzánk. Azt hiszem a legtöbb kérdést feltették már előttem szóló kollégáim, most pedig a holland ö, elnökség képviselőasszonyához szólnék. Több éve ismertény, tény, hogy a közlekedési tárca kérdéseiben igen jártasak önök, akár tengeri, akár közúti, akár vasúti közlekedésről beszéljünk, Hollandia a közlekedés nemzete. Svédországban volt néhány kabotással kapcsolatos jogalkotási probléma, és voltak olyan helyi állami vállalatok, amelyek egyszerűen bezártak a tisztességtelen verseny miatt. Tudjuk, hogy Hollandia szintén megerősítette nemzeti ö, törvényeit annak érdekében, hogy ez ne így történjen meg. Az én országomban is vannak ilyen kezdeményezések, de még nem értünk célba. A kabotás hmm, esetében a jogalkotó nem volt eléggé körültekintő. A Röszuni hídon például ott vannak a kollégák, és hát bizony a hídon egy óra alatt lehet áthaladni, és bizony a híd két hídfőjén két teljesen eltérő jogalkotási környezettel kell megküzdenie a közlekedőnek. A dánoknak is ugyanez a helyzet, ez a problémájuk, amikor Svédországba látogatnak, és aztán visszatérnek Dániába. Nagy érdeklődéssel hallgattam kollégámat, mennyire rettenetes a helyzet a, a híd mm, ellenőrzési pontjain a hétvégén én szépen áthaladtam, a tíz másodpercen került az ellenőrzés, és aztán a hídan való átkelés. Nem igazán látom, hogy a híddal kapcsolatos probléma veleje miben is rejlik. De mégis a kabotás törvényekre szeretnék visszatörni, térni, hiszen annyi gondot okozott már ez a szociális dömping területén is, a jogalkotási terület kihatása mindez, és igazából hogyan lehetne megoldani mindezt. Nagy gond ez számunkra, Hollandia hogyan látja, a, miben látja a megoldás kulcsát, hiszen itt komoly jogalkotási űrről van szó. Köszönöm szépen, ez volt a koordinátoroknak a köre, úgyhogy megkérem, hogy az első körben válaszoljanak, és aztán 11-en kérnek még szót. François Baus. Ich will äh, beginnen mit äh, Kollegen. Ertug kollégával kezdeném. Tulajdonképpen két konkrét kérdést tett fel. Az egyik Két konkrét kérdést szólt nekem, az egyik Ertó kollégától, a másik Kilenen asszonytól. Tulajdonképpen ugyanaz volt a kérdés, bár egy kicsit részletesebben, úgyhogy megpróbálom a kettőt most együtt megválaszolni. Először is a személyes véleményem. A negyedik vasúti csomagban milyen nehézségek adódhatnak még, ami tulajdonképpen örökségként a holland elnökségre hagyunk. Fontos volt véleményem szerint az, hogy, és hát ezért gondolom azt, hogy március-áprilisig sikerül majd a tárgyalásokat a trilógusban a parlamenttel lezárnunk. Tehát eh, a kidolgozott kompromisszumnál a luxemburgi elnökség Javarészt a parlament első olvasatára orientált. Sikerült, sok, igyekeztünk sok mindent az Európai Parlament alapvető filozófiájából felvetni, és tulajdonképpen ez magyarázza a trilógusnak az eredményét, és hogy jó volt a hangulat, és hogy tartalmi szempontokban is nagyon jó volt a tárgyalás, és teljes mértékben optimista vagyok, hogy sikerül majd tovább jutunk. Vajon a nehézség E, mi, hogy hogyan, hogyha eltérünk, ugye, hogyha eltérünk ettől az úttól, az lesz a baj. Megpróbáltunk a parlamenten keresztül, különösen a tagállamokon e, keresztül, el, e, a tagállamok megpróbáltak eltérni ettől a, a filozófiától, pedig értette mindenki, hogy nagyon rossz az, hogyha vannak európai jogalkotási szövegek, azzal a feltételezéssel, hogy nincsenek regionális specifikumok, hanem a 28 tagállam teljesen egyforma. Hogyha a regionális sajátosságokat nem veszük figyelembe, az nagy baj. A, a nemzeti szintről tekintjük ezt, akkor valóban ez problémát jelenthet. Remélem azonban, hogy a kompromisszum, amire jutottunk, és hát a bizottság is nagyon örült annak, hogy Luxemburg megtalálta ezt a kompromisszumot, tehát hogy mögé lehet majd állni, és nem próbálnak majd meg kerülő utakon mindent megkérdőjelezni, amit alapvetően októberben elértünk. Ez veszélyeztetni a csomagot. Na jó, de mindegy, amennyire tudom az eddigi, vagy megismertem az eddigi tárgyalásokat, optimisták lehetünk, hogy lezárhatjuk. A parlament felfogása is hasonló volt, és az volt a lényeg, hogy megpróbáljuk a csomag tárgyalásából a következtetéseket, a tanulságokat más eljárásokra is majd átvinni. Úgy gondolom ezért, hogy sikerül majd ezt a fajta megközelítést részleteiben megvizsgálni, és a többi csomagnál is érvényesíteni. Azt is meg kell mondjam, hogy a technikai pillér kapcsán egyetlen egy okot nem látok arra, hogy miért ne lehetne ezt lezárni. Minél hamarabb meg kell ezt tenni. Megígértük azt, hogy amint kompromisszumra jutunk, októberben a tanácsban, az Európai Tanácsban, a második és a harmadik pillére vonatkozóan kompromisszumra jutunk, akkor automatikusan viszonylag gyorsan átadjuk azt a parlamentnek, és december 18-án ezt meg is tettük. Ami még hiányzik, az a bizottság jó ö, szakvéleménye. Rákérdeztünk, mondták, hogy van ott némi probléma, először azonban megígérték, hogy minél hamarabb elvégzik, megoldják ezt, és a plenáris ülésen, a februári plenárison a parlament el tudja majd fogadni ezt a technikai pillért, remélem így is lesz, mert nincs semmi ok arra, hogy ez ne így, hogy ez ne így történjen, mindannyian optimisták vagyunk, és közel járunk ahhoz, hogy az egész csomagot lezárjuk, a technikai pillért pedig már nem tudjuk tovább halogatni. Ez határozott meggyőződésem. Ugyanúgy, mint az, hogyha mindezt tiszteletben tartjuk, amiről az előbb szóltam, tehát a négyes csomag megközelítését, az október, az októberi tanács döntését, a filozófiát, amit a parlamenttől átvettünk, akkor úgy gondolom, hogy a trilógust nagyon gyorsan tető alá tudjuk hozni, hogy így németül richtig Deutschban mondjam. Köszönöm. Köszönöm szépen. És a bizottság reakciójából hallottuk, hogy megértették, Ugyan még nem mondtak részleteket, de úgy gondolom, hogy az arcuk is mindent elmond. Ismail, egy dolgot tisztázzunk. A korábbi kérdésemben természetesen nem a tanácsnak kellett volna, hanem a bizottságnak intéznem. Köszönöm szépen, hogy korrigáltak. Igen, de azért csak tudtam világos választ adni. Igen, igen, nagyon jó lenne, ha a bizottság is mondana valamit. Láttam, figyeltem őket, mindent értenek. Most a holland miniszter asszonynak adom meg a szót. Entschuldigung, Wim, die niederländische Ministerin. Tehát a holland asszony. Köszönöm szépen. Talán az első kérdésre hollandul válaszolnék, mert Van de Kamp úr kérdezett. Uh, de Van de Kamp. Úgy gondolom, hogy Van de Kamp úr a, kibocs, az emissziós dossziéval kapcsolatban tett fel egy kérdést. Valóban a parlament előtt van, e, itt kell a javaslatról szavazni. Tulajdonképpen önöknél van a labda. nem igazán látom azt, hogy a másik két kérdés, amely kapcsolatban áll ezzel, a keretirányelv revíziója hogyan alakul, de szeretnék majd a parlamenttel az Euró 5 dossziéról és 56-osról is beszélni. Ha jól tudom, akkor a parlament most ezt a javaslatot tárgyalja, és akkor utána folytathatók a tárgyalások. Tehát konkrétan nem a közlekedési tanácshoz kerül ez, mert három tanács között oszlik ez meg. A környezeti tér majd erre még ki, de hát egy elnökség alatt fogjuk mindezt kézben tartani. Ami Van kis közlekedési utakra vonatkozó kérdését illeti. Nos, szeretnénk, hogyha a belső közlekedés valóban prioritást kapna, ezt én hangsúlyozom, és finanszírozást kell biztosítani véleményem szerint ahhoz, hogy a közlekedési útvonalakat javítsuk. A TNT kérdése pedig a Rotterdami ülésen kerül majd napirendre. Mindenki, aki ott lesz, gondolom, tudja, milyen jelentősége van ennek nyilvánvalóan. Um, the question, Mr. Ertug. Folytatnám azzal a kérdéssel, amelyet Ertug úr tett fel a ttip kapcsolatosan. A közlekedés, és ezen belül külön a tengeri közlekedés nagyon fontos terület az Európai Unió számára a tárgyalások során. A tárgyalások ugye még nem zárultak le, nagyon nehéz most előre megjósolni azt, hogy a TTIP milyen kihatással lesz a közlekedés ágazatára. Ön a személyes véleményemet kérte ki, azt talán majd négy szem közt mondanám el, de azért a soros elnökség nevében elmondhatom talán azt, hogy várhatóan a TTIP kedvező hatással lesz az európai közlekedési ágazatra, mert új piacok nyílnak meg előtte. A személyes véleményemet meg majd máskor elmondom. Aztán megkérdezték tőlem azt is, hogy a holland soros elnökség milyen kezdeményezésekkel kíván élni a közúti közlekedésben. Nincsenek konkrét javaslatok az asztalunkon jelen pillanatban, semmiféle jogalkotási munka nem várható ebben a témában. Tudom persze, hogy a bizottság dolgozik a közúti csomagon, 2016 második felében várható ennek az elkészülte, tehát a holland soros elnökség után. Beszéltünk Baus úr elnöklése alatt a szociális dimenziókról, és a legtöbb tagállam úgy véli, hogy nem is az a legfontosabb, hogy sok új szabály szülessen a szociális dimenzióval kapcsolatosan, hanem az a legfontosabb, hogy a már meglévő szabályok végrehajtása átfogóbb legyen. Majd kitérek később Svédország kérdésére, kérdésére is. Sok tagállamban ugyanis azt látjuk, hogy teljesen másképpen hajtják végre a szociális dimenzióval kapcsolatos szabályokat, mint más tagállamokban. A bizottság azt tervezi, hogy a közúti közlekedésről szóló csomagban is szerepelteti ezt a szociális dimenziót, talán a bizottságtól kellene kérni, hogy tisztázza ezt a kérdést. Ertug úr és Van de Kamp úr, illetve a bizottság sok más tagja is megköszönte nekünk azt, hogy napirendre tűztük a, az automatikus, illetve autonóm közlekedést, és feltették a kérdést, hogy mi várható közeljövőben. Szerintem ez egy nagyon fontos terület, és nagyon sokat nyerhetünk azzal, hogyha a zöld intelligens mobilitást előmozdítjuk. Elmondtam már a bevezetőmben azt, hogy ezzel csökkenthető a az üzemanyag felhasználás, csökkenthető a közúti balesetek száma, a kapacitások jobb kiaknázása is lehetővé válik, és talán Érdemes lenne az Európai Bizottsággal is megvitatni ezt a kérdést, ahogyan elhangzott ez a plenáris ülésen meg is fog történni. És mi azt szeretnénk, hogyha a tagállamokkal is sikerül megállapodni egy úgynevezett amsterdami nyilatkozat keretein belül, hogy mit kell tenni a regulációs dereguláció területén, melyek azok a területek, ahol új szabályokra van szükség, például az adatok védelme és a biztonság területén, és aztán melyek azok a területek, ahol deregulációra van szükség. A Bécsi szerződés például kimondja, hogy a annak, aki autót vezet, mindig a volánon kell tartani a kezét, vannak ilyen szabályok, beláthatjuk, hogy vannak tehát elavult szabályok, amelyeket érdemes lenne megváltoztatni, de nyilván ehhez szükség van arra, hogy minden tagállam támogatását megnyerjük, hiszen hogyha valaki vonattal utazik, határokon átnyúlóan utazik egyik országból a másikba, akkor eh, fontos, hogy ugyanazok a sztenderdek érvényesüljenek, ugyanez igaz a közúti közlekedésre. És Zile és Meissner képviselők rákérdeztek a kikötői szabályozásra, illetve hogy mit tervezünk ezen a téren. 2014-ben a tanács elfogadta az általános megközelítését, melyben támogatja ugyan a bizottság eredeti javaslatát, de szeretné növelni ehhez képest a rugalmasságot és csökkenteni az administratív terheket. Végül sikerült egy olyan kompromisszumos szöveget kidolgoznia az olasz, olasz soros elnökségnek, amely széles körű támogatást élvezett. Ez lesz az a szöveg, amelyen megkezdi majd, amelynek alapján megkezdi majd a tanács a tárgyalásokat a parlamenttel. Ahogyan előzőleg is elmondtam, szeretném mielőbb megkezdeni a tárgyalásokat. Sajnálatos módon ez a közeljövőben nem lesz lehetséges, mert a Tranban itt most nem szavazták ezt meg, de remélem, hogy a parlament a lehető leggyorsabban dönt a dosszié sorsáról. Zéle úr feltette a kérdést, hogy mit szeretnénk kezdeni a vasúti csomaggal, különös tekintettel a piaci pillére. Baus úr azt hiszem nagyon jól elmondta, hogy itt sok országnak kell kompromisszumot kötnie. Elmondhatjuk gyakorlatilag, hogy senki sem maradéktalanul boldog ezzel a kompromisszummal, de végeredményben mindenki örül annak, hogy azért van egyfajta kompromisszum. Nehéz kérdés ez, és tudom, hogy a különböző parlamenti képviselők és más és más elvárással fordulnak a csomag felé, meg kell majd vitatnunk, hogy mi lehetséges és mi nem. Nagyon remélem, hogy végül sikerre visszük ezt az ügyet is, és sikerül megállapodnunk a piaci pilléről 2016 húsvétig. Meissner asszony, nem, Zile úr rákérdezett a migrációra is. A bizottság szintjén már többször is felvetettük ezt a kérdést. Elhangzott a kérdés, hogy milyen problémákat látunk a migrációs válság és a közlekedés kapcsán. Ez a kérdés nem került ugyan fel a közlekedési tanács napirendjére, de persze fontos kérdés ez, és érdemes szem előtt tartani. Azt, hogy a különböző ügyek hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyik tanácsi formációban megtárgyalt kérdések hogyan kapcsolódnak egy másik tanácsi formációban megtárgyalt kérdéshez. Meissner asszony felvetette a kérdést, hogy hogyan lehet a légiforgalmi csomagot előbbre vinni, illetve hogyan lehetne itt kijutni a zsákutcából. Remélem elmondhatom majd, hogy sikerült ezt elérnünk a soros elnökség végére de hát ön is tudja, hogy ez két tagállam ügye elsősorban, valamint a gibraltári kormány ügye. A soros elnökség nagyon szívesen segít a probléma megoldásában, de nem játszunk formális szerepet ebben. A külügyminiszterek és a függ szintjén mozog ez a probléma jelen pillanatban, de ha tudunk megoldást találni és tudunk segíteni abban, hogy ez a csomag előbbre jusson, akkor ezt természetesen meg is tesszük. ami az utasjogokat illeti és az egységes európai égboltot. Mindannyian tudjuk, hogy mielőbb eredményre kellene jutni, nyomás hárul ránk, és hogyha bármi okos ötlete van arra, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, akkor kérem mondja el, tudassa velem. Felmerült továbbá a kérdés, hogy a tanács a párizsi megállapodások tükrében hogyan látja a nemzetközi légi forgalmat illetve a hajózás. Sokáig nem lehetett tudni azt, hogy egy új éghajlatváltozási megállapodás kapcsán mi várható ezekben az ágazatokban. A Párizsi megállapodás világosan kimondja, hogy ez a két ágazat a közlekedése részeként nagyon fontos, és nyilván itt is kibocsátás csökkentési lépéseket kell tenni. Fontos, hogy fenntartsuk a jelenlegi lendületet, a légi forgalomban az emisszió csökkentésre vonatkozólag, de persze meg kell vizsgálni a többi közlekedési módozatot is. Az integrált kiadásról is szó esett Meissner asszony felszólalásában, ez egy nagyon fontos részét képezi a negyedik vasúti csomagnak. Fontos célkitűzés ez, hogyha azt szeretnénk, hogy a közösségi közlekedés vonzóbbá váljon a polgárok számára, de kérdés, hogy ez, ehhez szabályozás szükséges-e, avagy van más járható út. Nem biztos, hogy kell EU-s szintű szabályozás. Nagyon sok olyan kereskedelmi alkalmazás elfejlesztés alatt, amelyekkel kapcsolatosan a piac szabályozó ereje esetleg elegendő lehet. Krámer úr, Azt kérdeztem, mi a helyzet a vasúti közlekedési statisztikákkal. Tudom, hogy ő előnyben részesíti a vasúti közlekedést, és valaki elmondta, hogy a, az autonóm járműveknek is nagy rajongója. Nem tudom, hogy a vasúti autonóm járművekre gondoltál vagy sem, de a holland soros elnökség mindenképpen szeretne pozitív eredményeket felmutatni a dossziéval kapcsolatosan. 2014 óta blokkolva van ez és a 8A bekezdés fő, a fővitatott pont, ahol a parlament azt kéri, hogy a tagállamok kötelező módon végeztessenek tanulmányokat és szolgáltassanak adatokat, miközben a tanács úgy gondolja, hogy a legtöbb parlament által kért információ, illetve adat már összegyűlt az Európai Bizottság berkein belül, a különböző figazgatóságokon belül, társjogalkotók, ha jól tudom, abban állapodtak meg, hogy egy hogy a Eurostat és a DG Move szolgáltatja majd az adatokat kötelező jelleggel, ugyanakkor az Európai Bizottság a 2016-os munkaprogramjában feltüntette, hogy készen áll arra, hogy visszavonja ezt a javaslatát, hogyha a holland soros elnökség ideje alatt nem sikerül előrelépést elérni ebben a kérdésben. Krámer úr rákérdezett a öbölmenti országokkal kapcsolatos mandátumra, illetve a tisztességes versenykérdés körére. Említette továbbá a légiforgalom területén a verseny problematikáját. Úgy gondolom, hogy a sokoldalú tárgyalások megfelelő eszköznek bizonyulhatnak a környezeti, munkavédelmi és egyéb hasonló kérdések megoldásában. A tisztességes verseny, a biztonság, a különböző légitársaságok ellenőrzése, mind-mind olyan témakörök, amelyek körül sikeresebben lehet EU szinten tárgyalni a tisztességtelen versenyre való összpontosítás és napirenden szerepel nálunk. Lundgren úr, a holland jogalkotásra kérdezett rá, illetve a holland törvényekre, de hát én nem holland miniszterként vagyok most itt, hanem a soros elnökség képviseletében a kabotázsra tért ki a kérdésében, és a Svédország és Dánia közötti hidat említette példaként arra, hogy hogyan lehetne elkerülni a szabályozást ezen a téren. Szóba került a közúti közlekedési csomag szociális dimenziója is, Kérdés, hogy a tagállamok ugyanúgy hajtják-e végre a hatályban lévő szabályokat, hogyan tudunk itt ellenőrzést gyakorolni, illetve biztosítani. Hogyan kezeljük ezt a kabotás problematikát, és láthatjuk, hogy a különböző tagállamokban még mindig különbözőképpen hajtják végre a szabályokat. Ez az első probléma, amelyet kezelni kell, és ha ezt a problémát megoldottuk, aztán kell megnéznünk azt, hogy szükség van-e további szabályokra. Tehát először a végrehajtás minőségére kell összpontosítani, mielőtt újabb szabályokat hoznánk. De ha valakinek van ezzel kapcsolatosan működő ötlete, akkor azt tudassa velem. És aztán meglátjuk, hogy ezt be tudjuk-e építeni a további munkánkba. Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem válaszoltam az összes kérdésre. Nagyon szépen köszönjük, most pedig még fél óra időnk van, még tizen kértek szót, mindenkinek másfél perc jut. Kérem, röviden, tömören fogalmazzák meg a kérdéseiket, utána meghallgatjuk a válaszokat, és szerintem nagyon érdekes vitát folytattunk eddig. Zsorsbach következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni François Baus luxemburgi miniszternek, illetve a munkatársainak is. Szerintem mindenképpen gratulálnunk kell a munkatársaknak is. Jó munkát végeztek. Csak nem luxemburgi vagy, mondja az elnök. Igen, igen, hát mindegy. El kell ismerni, ha valaki jó munkát végzett, akkor az elismerést érdemel. És köszönjük szépen azt, hogy világosan nyilatkozott a vasúti csomaggal kapcsolatosan is. Szerintem nálunk is felmerült a az aggály, hogy megpróbálják az eddigi kompromisszumot újra félresöpörni, és ehelyett újra előkerülnek a problémák, szinte mások is félnek ettől. Ezért tartom jónak, hogy a luxemburgi soros elnökség a holland kollégákkal együtt ugyanebben az irányba kívánt és kíván tovább haladni. Szeretném megkérdezni Baus úrtól, hogy a komitológiai eljárásban hogyan alakul a kibocsátási botrány kezelése. Nagyon nagy csalódás volt mindez a számunkra, hogyan látják jelenleg a helyzetet, és hogyan lehet önök szerint itt megállapodást elérni. Ami a szociális dömpinget illeti, örülök, hogy megragadták a kezdeményezést a közúti közlekedés területén illetve a közúti szállítmányozás területén, és itt egy konferenciát szerveztek, és itt most rá is térnék a holland soros elnökségre. A miniszterasszonyhoz fordulok. Köszönöm szépen az eddig elmondottakat. Hogyan látja a fejleményeket a szociális dömping területén például? Ez egy olyan téma, amely, szám, amely nekünk nagyon fontos. Nem örülnék annak, hogyha a luxemburgi soros elnökség után önök egyáltalán nem foglalkoznának elle, ezzel, és még zárásképpen néhány szó az EFSZ-ről és az Egységes Európai Égboltról, valamint az utas jogok védelméről. Az EFSZ-ről nem esett szó, miközben ez egy nagyon fontos eszköz a beruházások és az innováció szempontjából. Hogyan látja itt a továbbiakat? Köszönöm. Köszönjük szépen. Lucy Anderson következik. Nagy öröm számomra, hogy itt találkozhatunk. A munkájuk mindkét ország részéről nagyszerű elkötelezett munka volt, és szeretném, hogy minden tagállam az EU-ban az elnöksége során ilyen típusú elkötelezettséget mutasson. Gratulálni szeretnék továbbá az elvégzett áprilisi munkáért is az intelligens városok és mobilitás témájában. Rendkívül érdeklődés több, erre számíthat több tagállam részéről ez a kezdeményezés. Különösen szeretnék arra az aspektusra se kiterni, hogy a szociális befogadás és az akadálymentesítés a korlátozott hozzáféréssel rendelkező személyek számára a városokban. Ha erőteljes az elnökség, valamint a bizottság is felkarolja a témát, akkor majd meglátjuk, hogy a befogadó, akadálymentes, hozzáférhető közlekedési ágak megvalósítása a városokban rendkívül jó lesz. Nagyon rövid kérdés. Számosan aláírtunk egy írásos nyilatkozatot, azon ö, súlyos ö, közúti ö, balesetek célpontjairól, Ismail és mások is alá írtunk egy ilyen célszámmal kapcsolatos nyilatkozatot. Szeretnénk, hogyha a bizottságot sürgetnék arra, hogy a bizonyítékok ismeretében lépjen föl. 200 ezer élet bekerül évente az ilyen közlekedési balesetek megléte még. Kérem, írják alá minél többen az írásos nyilatkozatot. Köszönöm szépen, Jackie Foster. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr, és nagyszerű. Köszönet, nagy-nagy köszönet a luxemburgi kiváló munkáért túl sokat, nem, nem túl sok témát öleltek föl, nagyon jó választás volt, de azt mélyrehatóan tették. Azt hiszem, hogy a soros elnökség is követhetné mindent. A légiközlekedési csomagról két megjegyzésem lenne. Én voltam a drón témának a témafelelőse, nagyon jó pártokon túlmutató együttműködést sikerült kialakítanunk. Reméljük, hogy az Európai Bizottság majd a mi irányunkat fogja követni. Második megjegyzésem rövid lesz, utaltak már a versengésre, magára a versenyre. A az első multinacionális cég volt az 61-ben, amely világszinten is eljárt, és nagy elővigyázatossággal kell irányt vennünk. Nem határozhatjuk meg, hogy a harmadik országok részéről hogyan is finanszírozzák a légi társaságokat Úgyhogy ők sem szólhatnak bele abba persze, hogy mi az Európai Unióban milyen irányokat veszünk. Nem csak azért, mert a, a a legnagyobb utasszállítók területén a legnagyobb gépparkkal szinte most már ezek a harmadik országbeli légitársaságok rendelkeznek de azt gondolom, hogy mindenképpen elővigyázatosan kell lépnünk, amikor a harmadik országbeli légitársaságok finanszírozásáról beszélünk, és nagyon építőnek kell lennünk, ebben én is biztosíthatom önöket. Köszönöm szépen, Pavel Telicska a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Nem is kérdés, hanem megjegyzés, amit szeretnék elmondani. Baus előtt adózom, nagyszerű volt a luxemburgi elnökség munkája és a miniszterasszonynak pedig a legjobbakat kívánom. A csehek és a hollandok a sport melletti elkötelezettségünket illeti, ezen túlmenően, amikor a magáról a közbeszerzési szerződésekről beszélünk, ott a pragmatizmusunk is egy irányba hat, és teljesen más irányba mennek most el a dolgok, mint amit szeretnénk. A tandem képet ö, idézem most föl. Itt van egy ha van egy ilyen multibicikli, amin többen is vagyunk, mint a tandem, hát nem tudom, de olyan iránya a közbeszolgáltatási, a közszolgáltatási szerződéseknél vannak olyan helyzetek, ahol valahol mindenki felé minden feltétellel meg lehet határozni úgymond vörös vonalakat. A tanács számára számunkra a vörös vonal az, hogy a jogosultnak, annak, aki az előnyöket élvezi, mindenképpen az ügyfélnek kell lennie. Nem figyelmeztetni szeretnék én itt most, de számosan így érezzük. Kiábrándító volt a közbeszerzési, közbeszerzési szerződéseknek ez az aspektusa, de azt remélem, hogy azért a jó minőséget megcélozzuk. Karim Adeli. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban szeretnék gratulálni a luxemburgi elnökségnek. Igazi együttműködésről tanúskodtak velünk a parlamenti képviselőkkel is, és általában minden tárgyaló partnerrel. Bemutatta Luxemburg kompetenciáját és az előrehaladó szellemiségét. Gratulálni szeretnék egy igen, csak történelmi ö, esemény miatt is, itt ö, a Transzakbizottságban, miről beszélek? Egy nyilatkozatot fogalmaztak meg a kerékpárról, hát ez hihetetlen újító dolog. Én a városi mobilitás, fenntartható mobilitás témafelelőségként eh, nagyon is szívenütőnek éreztem, hogy így járt el a, a, eh, az elnökség. Eh, szinte kötötte az ebet a keróhoz, és addig hajtotta az ügyet előre, míg a nyilatkozat megszületett. Remélem, remélem majd a soros elnökség átveszi a stafétát hogyan adják át a stafétát a két elnökség között ezzel kapcsolatban technikai jellegű a kérdésem. Köszönöm, elnök asszony, mármint a soros elnökség képviselője. Valódi kihívásról van itt szó, itt a városok kihívása ez, amelyek ma fulladoznak a különböző szennyező alatt láttuk, a Volkswagen csak egy epi jelenség, egy apró jelenség ahhoz képest, amilyen botrányokra és légszennyezésekre számíthatunk még áprilisban a fenntartható városi mobilitásról egy fórumra fogunk ellátogatni. Nagyszerű ez, de konkrétumokra várok, mert az állampolgárok közegészségügye forog itt kockán, ezzel nem lehet játszani. Köszönöm, hogy a COP21-es szellemiségében tovább viszik a COP21 utáni időszakot, akár a tengeri hajózásról, akár a vasúti hajózásról beszélünk, hiszen itt történelmi megállapodás született, vigyük tovább ezt a nagyszerű megállapodást. Elnök úr, remélem elmondhatom azt, és hogy konkrétan szeretném, ha megnyitnánk a vitát a, döm- a szociális dömpingről. Jetzt, äh, uh, uh, Köszönöm szépen, Mári Krisztina Rútu. President. Köszönöm szépen én is, elnök úr. Miniszter úr, Baus úr, eh, az Európai Unió eh, luxemburgi elnökségének lezárásaként látjuk, hogy komoly eh, hangokat hallottunk, kötelezettségvállalásokat is, de a tettek mezején azt hiszem kevés történt. Az elnökségek ideje sokszor olyan sok hűhó semmiért, és a közlekedés területén meg másodt és az EU sajnos nem képes a globalizáció kihívásainak megfelelni, és látjuk, hogy mennyire húzzuk, halasztjuk a tárgyalásokat, és valahol a bürokrácia medővitáját folytatjuk le sokszor. Viszont én azt gondolom, hogy igenis a tanács elnökségének kell a konkrét megoldásokat um, letenni a tárgyalóasztalra, és a tagállamokat ezen tárgyalóasztal köré ültetnie. Elnök úr, valóban azt gondolom, hogy a kerékpár számos problémára jelenthet megoldást, ez egy nagyszerű ö, megoldás volt, másrészt pedig a COP21 céljainak kell megfelelnünk. Francia vagyok, és a franciák, önök is tudják, nagyon szeretik a kerékpárt, a Tour de France is ennek ékes példája. Úgyhogy nem ez aggaszt engem igazán. Én most Schulz miniszterasszonyhoz intézem kérdésemet. A holland soros elnökségnek az gépjármű mű, hajó és, és repülő iparágaink képviselőit kell megvédenie, hiszen komoly kihívásnak vannak kitéve Ázsiából és Amerikából és versenytársak támadják őket minden oldalról. Az emissziós tematikában kik lesznek a vesztesek? a szigorú ellenőrzéseket, emissziós ellenőrzéseket csak az EU gyártói fogják elviselni? A harmadik országbeliek nem vannak a, közlek, a, az utasjogokkal kapcsolatban kérdéseink. Múlt szombaton például Kaléban az illegális bevándorlókkal történtek olyan dolgok, amiknek nem szabadna megtörténnie. Látjuk, milyen incidensek mutatják azt, hogy mennyire fontos e kérdés. Lehet, hogy viccelődik a francia sajtó, de egy döntés született, amely múlt decemberben még a közlekedési szaktárca e, élén hozott, a, amikor um, úgymond szexuális szolgáltatások ellenében autó is, autóiskolákban lehetett vezetési órákat kérni, nem tudom, ez igaz-e? Közbeke mégis, hogy szóljak, ha valaki tartja magát a másfél perchez, akkor a másikat nem hagyhatom, hogy kétszer annyiről beszéljen. Kétszer igyekeztem kopogni, nem reagált, kérek mindenkit, hogy kapcsoljon, csak az időt tartsa be. Lukasevszka asszony, köszönöm szépen. Két megállapítással kezdeném. Mindig nehéz elnökölni hiszen ha megnézzük, milyen problémákkal szembesül Európa, akkor mindenki hozzá akar szólni, és hát milyen elvárásai vannak az európaiaknak. Azt is látni kell. Akkor, amikor az elnökségi munkákat elemezzük, akkor még soha nem jutottunk arra a következtetésre, hogy lett volna olyan elnökség, amely egy témát megnyitott és le is zárt volna. Ez is az mutatja, hogy mennyire nehéz ez az anyag, és milyen nehezek a politikai intézkedések is azok nem igazán az európai, érték, az európai célokat szolgáló megoldásokat jelentik. Vannak olyan problémák, amelyekre szeretnék én is visszatérni, mert sokan említették. Tudjuk, hogy a közlekedés több millió munkahelyet jelent. Ez az ágazat nagyon fontos, hogy amennyire csak lehet fejlődjön. Miniszterasszony, Bausúr beszélt a szociális dömpingről, de a gazdaságban igazából ilyesmi nem nagyon létezik. Vannak bizonyos torzulások, amelyek ellen fel kell vennünk a harcot. Minden rendeletben, minden javaslatban jelen van a szociális kérdés. Európa amúgy is szociális, véleményem szerint, és az intézkedéseinkkel igazából elvesznek a, az európai társadalmak fejlődésének lehetőségei. Hogyan próbál ezzel szembe helyezkedni? Köszönöm, eh, Matthias van Miltenberg. Elnök úr, először is szeretném kiemelni a luxemburgi elnökség munkájának nagyszerűségét, és örülök, hogy egyszerre a holland elnökséggel együtt látjuk eh, a két eh, minisztert vendégül. Rövid az időm, úgyhogy holland asszonyhoz van. Miniszter asszony, köszönöm szépen a csúcs találkozót, a légiforgalmi csúcs találkozót. Úgy gondolom, hogy nagyon jó elnökség nyitánya volt ez. Szeretném megkérdezni a légiközlekedéssel kapcsolatban. Ugyanaz a, a akkor, amikor a csúcs találkozó volt, az EASA igazgatója, az Európai eh, Légiforgalmi Biztonsági Szervezet eh, igazgatója egy javaslat talált elő az európai koordináció a légiközlekedés biztonságát kellene, hogy szolgálja, és ez, erre vonatkozott a javaslat. A kérdésem az az, hogy milyennek ítéli meg ezt a javaslatot, és késze arra, hogy megvizsgálja akkor, amikor a tanácson belül az EASA-val kapcsolatos követeléseket tárgyalják. Köszönöm. Köszönöm, eh, Deli Andor. A luxemburgi elnökség fél éve során a közlekedési ágazat szempontjából is eredményeket lehetett látni. Itt elsősorban sikerült eh, véglegesíteni a vasúti csomag technikai pilléréhöz tartozó dossziékat és bízunk abban hogy a parlament is már a késő tavasszal lehet hogy a miniszter asszony által emlegetett húsvét után de a parlament napirendjére fogja tűzni a technikai dossziékat. fontos ugyanakkor az is hogy a technikai pillér mellett a politikai pillérekben is előrelépés volt tapasztalható és itt szeretném megköszönni a luxemburgi elnökség eltökéltségét és szerepét a trilógusok beindtásában és remélem azt hogy a holland elnökség is töretlen erővel fogja folytatni ezt a megkezdett folyamatot, és hogy a holland elnökség végéig megkapjuk az egész csomagot, illetve a mindkét pillérét a vasúti csomagnak, és ezt elsősorban úgy mondom, mint a vasúti csomag irányítási dossziéjának a néppárti árnyék jelentéstevője, és ugyanakkor nem ehhez kapcsolódóan, de a többi felvetett témához kapcsolódóan felmerül a közlekedésnek a szociális itt többször is szó volt erről a kollégáim is emltették ezt. nekünk a néppárti frakcióban nagyon fontos a nyitott piac az előrások megtartása és a küzdelem a tisztességtelen konkurencia ellen azonban az eltérő szociális előrások és az elsősorban a kelet európaiakhoz kapcsolódó alacsonyabb béreknek az automatikus tisztességtelen versenyként való visszaélésként való felfogását eh, ellen azért mégis eh, erre oda kell figyelnünk és ezért kérem a holland elnökséget is hogy körültekintéssel közeltse meg a témát és még csak egy mondat és ez nem eh, csak a vasúti dossziéhoz kapcsolódik hanem ugye a többi közlekedési dossziéhoz is és ehhez kvánok sok sikert és jó munkát a holland elnökségnek. Köszönöm szépen. Marian Jean Renescu. <coughs> Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a luxemburgi elnökségnek és a holland soros elnökségnek is. A bizottságunk számos alkalomban összeült már különböző témák, projektek kérdésében, és 2016 végén stratégiákkal kell majd, hogy előálljon a partnerségi megállapodásokon belül az egyes országok, és ha nem, akkor nem kapnak európai támogatást. A 2017-es költségvetés tervezetem belül eh, reméljük, hogy eh, az fc székre meg lesz a eh, költségvetési háttér, másrészt pedig a CEF projektek elfogadása tekintetében hogy látják a koordináció szerepét a tagállamok között, annak érdekében, hogy az európai folyosók kiteljesítése megtörténjen. Van, aki keleten, délen, északon, nyugaton van. Én nem hiszem, hogy ez lenne az EU-nak a valóban hasznos megoldás. Végül pedig az egyetlen megoldás a vasúti csomag megoldására a tárgyalások valós ö, beindítása. Ha elkezdjük most a tárgyalásokat, akkor júniusig eredményre juthatunk. Köszönöm, és most megadom a lehetőséget a kín miniszternek a válaszra, de csak 5, -5 percben. Nagyon rövid leszek mert egyetlen kérdés az, amely még nyitott, Bach úr kérdése ez. Sajnos Bach úr a kérdése miatt már megint úgymond csokjuhó semmit kell, hogy tegyek, de az autóval kapcsolatban miről is van szó. Világos a válaszom. A komitológiában két ország támogatta Bienkov asszonyt, Hollandia és Luxemburg volt ez a két ország, hogy szigorúbb normákat ö, fogadjunk el a bizottság javaslatához képest. Személy szerint én nagyon örülök annak, hogy a parlament ö, úgy döntött, hogy valóban erőteljesen lép fel annak érdekében, hogy a komitológián belül hallathassa a hangját. Köszönöm Önöknek. Danke sehr. Jetzt Melanie. Köszönöm szépen. Melanie Schulz van Haag. Öt percem ö, ö, nem, nem lesz sok arra, hogy a sok kérdésre megválaszoljak, de majd gyorsabb leszek. Bach úr azt kérdezte, hogy a szociális dömpinggel kapcsolatban mi a megoldás. Természetesen nem felejtettük el, hogy rendkívül ö, ö, fontos ez a téma. Ö, már erről beszéltünk. A, az um, Európai Bizottság közlekedési um, felelőseivel együtt Hágában ültünk össze múlt héten, és fogunk még erre sort keríteni, mert ez egy nagyon fontos téma, nem szabad szem elől tévesztenünk. Azt is kérdezte tőlem Bachur, hogy az FC és a közlekedés hogyan is alakul, röviden és hosszú, hosszasan is tudok válaszolni, nagyon fontos megint csak a téma, hiszen lehetőséget biztos számunkra, biztosít arra, hogy a tengeri és belvízi hajók témáját is körüljárjuk. Itt a félidős felülvizsgálat az majd, amelynek hála különböző eszközöket felhasználhatunk a kérdés megválaszolására. Anderson asszony és Deli asszony is kihangsúlyozták, mennyire fontos az a városi mobilitás, a zöld mobilitás. Számunkra is így van ez. Ez az oka annak, hogy informális közlekedésügyi tanács szerveztünk. Ez még így, hogy a két tárca képviselőit egy asztalhoz ültetjük egy informális tanács grémiumában, talán az első most. Így lehet az intelligens és zöld mobilitást egy kalap alatt kezelni, ha megengedik ezt a kifejezést. Nagyon fontos a stratégia, és az is, hogy a bevált gyakorlatokat kicseréljük egymás között, nem feltétlenül új szabályozásról beszélünk itt csak most ami a közlekedési balesetek, sebesülések és halálos balesetek kérdését illeti, ez is része a közúti csomagnak. Számomra mint elnök, most a napi rendemen nincs ilyen külön téma, de majd a bizottsággal közös legközelebbi ebéd alatt ki fogunk térni erre az igen fontos témára. Én azt gondolom, hogy ez a közúti csomag részét képezi majd ez a kérdéskör. Hallottunk egy kérdést Foster asszonytól a drónokra vonatkozólag, igen, a tárgyalások keretében a, a légi csomag, légi közlekedési csomagban tárgyaljuk majd a drónokat, és hát kiaknázzuk majd a közeljövőben a tárgyalásokat arra, hogy erre is kitérjünk. Valóban a versenyre is oda kell figyelnünk, mert nagyon nehezen látjuk át, hogy a harmadik országok hogyan lehetnének valóban tisztességes partnerek, átlátható partnerek az ő tevékenységeikben, de hát erről majd vitát folytatunk, és majd meghatározzuk azt, hogy a méltányos, tisztességes verseny miből áll. Egy képviselő feltette a kérdést, hogy valóban eh, Marinescu mondta, hogy ki is igazán eh, a eh, cél közönségünk, hát az ügyfelek eh, biztonsága. Deli asszony felvetésére már utaltam, aztán és a köz... Lukásovszka asszony, elnézést, hogyha a nevet rosszul ejtem, de ő valóban feltett egy kérdést, és elmondta nekem, hogy mennyire fontos, hogy a versenyképesség két oldalát vizsgáljuk meg, ne mindent a szociális dömping megközelítéséből szabályozzunk le, mi a méltányos, tisztességes munkakörelmények megfogalmazást használjuk erre, nem annyira a dömpinget. Falminszból úr az európai szervezetre kérdezett rá, amely felelős lesz a különböző biztonságos átrepülési övezetekért. Ezt az ISA szabályozással együtt vizsgáljuk a H17-es baleset fényében nem csak Hollandiában, hanem más európai tagállam számára is jelentős kérdésről van szó. A kezelés tárgyát képezi majd ez a mm, szabályozásnál, de itt most nem országomat képviselem a szervezetek oldaláról az utolsó kérdés pedig, talán erre még nem válaszoltam meg, nem. Azt hiszem megválaszoltam, köszönöm. Köszönöm szépen. Egyrészt köszönjük, hogy itt voltak, másrészt, hogy válaszoltak. Köszönjük, hogy ilyen nagyon jó volt a képviselőknek, és a részvétele nagyon érdekes vita volt szívből. Köszönöm mind a múltra, mind a jövőre vonatkozóan. Köszönöm még egyszer szívből, hogy eljöttek mindkettőjüknek.